segtséget lengyelországnak. köszönöm szépen! Nagyon szépen köszönöm Győri Enikőnek ezt a hozzászólását. Ezt a témát most akkor le is zárhatjuk. Áttérünk a következő témára, a kapjövője 2020-ig az élelmiszer és a természeti erőfásokat érintő és a területi kihívások kezelésé. Albert Desznek a jelentéséről van szó. A száma A7 0202 per 2011. Négy percben meg is adom neki a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos úr, kedves kollégák. 50 évet 50 évvel ezelőtt, 1961-ben kezdtem el képezni magamat, és hát gyakorlatilag a kap, mint egy társammá lépett elő, és a kapnak a feladatai folyamatosan változtak, egyre színesebbek lettek. Az alapvető funkciója az volt, hogy növeljük az élelmiszer előadá, elő, előállítást az Európai közösségben, és ne függjünk a az importoktól. Aztán a későbbiek során felfigyeltünk arra, hogy többletek születtek az élelmiszer ellátásban, a helyzet alapvetően megváltozott. Ebből következően változtatnunk kellett, és reformokkal kellett tető alá hozni. Most egy újabb reformról cserélünk eszmét, a 2013-ig kapról fogunk itt most eszmét váltani. Jelentéstevőként azt mondhatom, hogy nagyon örülök annak, hogy kompromisszumok alakultak ki a frakciók között, még hogyha nem minden specifikus érdekek sikerült figyelembe venni, mégis nagyon széles többség szavazta meg az Agri Szakbizottságban, a mezőgazdaság szakbizottságban a jelentéset a jelentést. Hogy üdvözlöm azt is, ahogy az Európai Bizottság látja az Európai Közös Agrárpolitikán az alakulását a 2013-tól 20-ig terjedő periódusban. az Európai Parlamentnek a támogatása is most már szükség van, hogy ebben a lépésben tovább tudjunk lépni, a Lisszaboni szerződés ezt írja elő az árnyékjelentés tevőnek ki szeretnék köszönetet mondani, kiváló volt az együttműködési szellemisége Kosztel kollégának, de köszönetet mondanék az összes kollégának, aki részt vett a folyamatban, a titkáságnak, a frakció titkáságának is, és az egész frakciónknak is, különben egész kiváló volt az együttműködésünk. Most pedig térjünk át az élelmiszerbiztonságra és az ellátási biztonságra. Ezek a fogalmak alkotják a szíve csücskét gyakorlatilag a kapnak. Ez kell, hogy biztosítsa azt, hogy versenyképes és fenntartható lesz a közös agrárpolitika. Arra is az is nélkülözhetetlen, hogy magas szintű beszállítóink legyenek, és fenntartható energiaforrásunk. A struktúrát az a kapnak fent kell tartanunk, és a biztonságát is a agrárüzem munkavállalóinak is, illetve a gazdáknak. Támogatjuk tehát a javaslatot, és javasoljuk azt a biztos úr felé, hogy ugyanolyan módon lépjünk fel, ugyanolyan mértékben tudjuk előrelépni, mint ahogy a korábbiakban ezt tettük. Barozó oldalakkal viszont nem tudok el, egyetérteni a különböző megírbálások tekintetében. A megírbálásoknak nemet mond valamennyi parlamenti frakció. Na kapnak az a feladata, hogy egy egyszerű politikát valósítson meg. Ez egy olyan kívánalom, mint az egyszerűség, amely a kompromisszumoknak az alapját kép, képezte. Egyelő teherviselésre van szükség a tagállamok között, egyelő feltételeket kell biztosítani vagy valami, valamennyi tagállam számára továbbá. Természetesen bizonyos referenciaértéket, történelmi referenciaértékeket ki kellene most már iktatni, el kell ismerni a kisgazdáknak a szerepkörét is. kiemelném még a fiatal gazdáknak a helyzetét is, erre is ügyelnünk kell. A kifizetésekkel kapcsolatosan pedig azt tudom mondani, hogy el kellene kerülni egy olyan rendszer kiállítását, amely asszimiátriákat idézne elő. Szóval kompromisszumokat próbáltunk kialakítani, és ez sikerrel járt, és reméljük, hogy nagyon nagy támogatást kaphat majd e, ez a javaslat, és ez megerősíti majd a kapot. Egy biztos, hogy a néppárt támogatni fogja a nagy többségében ezt a jelentést. Köszönöm szépen! Köszönöm Dess úrnak, most pedig a bizottság nevében Csolos úr fog beszélni. Merci. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr, jelentéstevő úr, kedves európai parlamenti képviselők. Nos, a jelentés egy kulcsmomentumban születik meg, akkor, amikor az Európai Bizottságnak a feladata az, hogy konkrét jogalkotási javaslatokat tegyen közé, amelyeket a parlamentek és a tanácsok kell előterjeszteni októberben. Köszönetet szeretnék mondani tevő úrnak, Desz úrnak, azért a munkáért, amelyet az utóbbi hetekben, sőt hónapokban végzett köszönet továbbá, megilleti az mezőgazdasági szakbizottságnak a tagjait is. Már a megbizatásom elejétől kezdve rendkívül tartalmas eszmecseréket tudtunk folytatni velük, tudtam folytatni velük. A jelentésben mit látunk? Azt, hogy nagyon konvergál a jelentés tartalma és a bizottság elképzelése. A közleményünk a közös agrárpolitika reformából a múlt év végén született meg, akkor tettük közzé. Hát tényleg ki most az élelmiszerbiztonság ellátására. Alapvető célja ez a mezőgazdaságunknak. Szükséges az is, hogy a kettő pillérét megtartjuk a mezőgazdaságnak. De szúr is foglalkozott ezzel. Nagyon lényeges az, hogy kizöldítsük az agrárpolitikánkat, és előidezzük a természeti erőforrásoknak a gondos, felelősségteljes gazdálkodását méltóányos elosztás, igazságos elosztásra van szükség a gazdák között a különböző forrásoknak. Olyan költségvetésre van szükség, amely az élelmiszer kihívásokat, a területi kihívásokat és a erőforrás kihívásokat is kellő módon tudja kezelni az unió szintjén. Nagyon örülök annak, hogy beépítették a jelentésbe azt a javaslatot, amely maximálná a közvetlen kifizetéseket. A vita ebben a stádiumban hagyj jelezzem azt, hogy az az alapvető hozzájárulás a foglalkoztatáshoz a, gazda, a különböző mezőgazdasági mezőgazdaság üzletnek nagyon jelentős a vidékfejlesztésben. Ezt figyelembe veszük akkor, amikor maximáljuk a jövedelem támogatásokat az üzemek, mezőgazdaság üzemek esetében. Áttérnék most az ökológiai szempontra, az egyes pilléren belül, amely oda helyezzük, amely lehetővé teszi, hogy megerősítsük a vidékfejlesztést, és amely megfelel annak is, a, annak a kívánásnak is, amelyet a környezetvédelmi kihívások, illetve az éghajlat változás területén fogalmaztuk meg, beleillesztve mindez a 2020-as 2020-as stratégiába. A jelentés kitér még arra is, mennyire szoros a kapcsolat a közvetlen kifizetések és az természetes erőforrások vételnek között. Ez helyesen van, így az élem valóban az, hogy olyan ö, európai léptékű megoldásokat találjunk, amely a kellő szinteket veszi figyelembe a közvetlen kifizetések esetében, és egyebé teszi így módon a rendszerek a működését. A kifizetéseknek a közvetlenségét támogatom azért, mert a gazdáknak a piacorientált fellépését segíti. Ugyanakkor akkor úgy vélem, hogy reálisnak kell lennünk, erre utal ön a jelentésében, és vannak olyan helyzetek, olyan speciális helyzetek, speciális ágazatok, amelyek gazdaságilag, ökológiailag és szociálisan nagyon érzékenyek, nos ezeknek a javára meg kell tudni, biztos, tudni kell biztosítani az, hogy a párosított vagy a nem szétválasztott, pontosabban nem szétválasztott támogatások is folyosíthatóak legyenek a területi fejlesztésre kérek most ki. Vannak olyan területek, ahol a természeti erőforrások rendkívüli kényszerhatásokat idéznek elő. Éppen ezért az Európai Bizottság kiemelte azt, mennyire fontos, hogy kiegészítő jövedelmet is biztosítsunk azok számára, akik a második pillér keretében járnak el olyan növezetekben, ahol természeti kényszerhatások érvényesülnek. Akkor, amikor az ilyenfajta komponensről beszél a jelentkezésünk, akkor azt, jelentésünk, akkor azt úgy fogalmazzák meg, hogy ez kell, hogy egészítse az első pillért. Áttérek most a kis üzemeknek, a kis termelőknek a támogatásot. Egy tekintetben a javaslat az, hogy maximálisan csökkentsük az administratív kötelezettségeket, terheket a közvetlen kifizetések tekintetében. Továbbá azt is hozzáteszem mindez, hogy támogatnunk kell maximálisan a második pillérben a struktúráváltást. Azért, hogy jelentős legyen a területi fejlesztési részvétel és a gazdaság életben való részvétel, a jövedelmezőség is erősödjön, és a versenyképesség is csak az aktív gazdáknak biztosítani a közvetlen kifizetéseket. Ez egy olyan felvetés, amelyet önök is megfogalmaznak, és jó magam is. Egyetértünk e tekintetben. A holnapot fogja ezt szolgálni, meg kell tudnunk még találni persze azt a meghatározást is találnunk, amely európai szinten is alkalmazható, és figyelembe veszi egy-egy országnak a speciális mi voltját is. A piaci intézkedések is nagy figyelmet jelen, kapnak részemről. A tárgyalási képessége a termelőknek és a termelő szervezeteknek, az áraknak a transzperenciája, átláthatósága, a kockázatoknak a kezelése, ezek mind-mind olyan témák, amelyekben el fogok mélyülni, akkor, amikor a hatástanulmányokat fogjuk készíteni, kötelezséget vállalok erre, és arra is, hogy konkrét jogalkotási javaslatokat fogunk tenni. Ami pedig a vidékfejlesztési kérdéseket illeti, szükséges az, hogy még hatékonyabb választ tudjunk adni az éghajlatváltozás kihívásárai, a biodiverzitásnak a megőrzésére és a természeti erőforrásoknak a kezelésére. A második pillére a közös agrárpolitikának nem csak ezekre a válaszok, kívásokra kell, hogy választ adjon, hanem arra is, hogy a tudás alapú gazdaság, mezőgazdaság érvényesüljön, amely képes a saját jövőjét megerősíteni, miközben érvényesíti a versenyképességet és az ökológiai szempontokat. Biztosíthatom önöket, hogy az egész bizottság, a teljes kollégát, kollégium Barozónak a támogatásával híve annak, hogy a második pillér nagyon erőteljes legyen az a, a kap reformjában ezt tanúsíthatom, biztosíthatom önöknek. Ami pedig a fiatal gazdáknak a kérdését illeti, a vidékfejlesztési politika támogatni kell, hogy támogassa a fiatal gazdákat a jelenben és a jövőben. Az első pillérrel kapcsolatosan mit is tudok mondani a fiatal gazdákról? Azt, hogy ott azon keretén, annak keretében is segíteni kell a jövőjükkel. Szükség van arra, hogy a tagállamok részéről alprogramok szülessenek meg, amelyeknek a célpublikuma kifejezetten a fiatal gazdák és amelyek ugyanakkor összhangban vannak a nemzeti prioritásokkal. Hadd térjek itt ki a képzésre, a szakképzésre, a szakképzési szolgáltatásokra, a modernizációs beruházásokra, a struktúrák vált, struktúraváltásokra a gazdaságokban. Mint ahogy a jelentésük is mondotta, arra van szükség, hogy a költségvetési források is jelen legyenek, segítsék a kívások orvoslásának a teljesítését. E tekintetben a több éves pénzügyi kitekintése az Európai Bizottságnak hamarosan megszületik június végére, és ennek alapján tudjuk majd a saját hatástanulmányokat elkészíteni, és a jogalkotási javaslatunkat, mint ahogy mondottam, az idei év őszére. Köszönöm szépen még egyszer a jelentést, és a részemről kész vagyok a kérdésekre válaszolni. Remélem, hogy nagyon konstruktív lesz ez az eszmecsére. Köszönöm szépen. Köszönöm, biztos úr, Csolosz úr, és most pedig eh, következik eh, a négy különböző szakbizottság eh, képviselője, Arsenis úr az első. Köszönöm, biztos úr, elnök úr, kedves kollégák! az új agrárpolitikáról beszélünk ma. Gyakran mondjuk kritikusan, hogy az agrárpolitikánk a környezet károsodásához járult hozzá, és fenyegeti a fejlődő országok gazdaságát, környezetét is. Ezeknek a kritikusoknak igazuk van ugyanakkor azok, akik csökkenteni akarják a kap pénzeit, azoknak nincs igazuk. Ez nem egy agrárpolitika pusztán, hanem egy erőforrás szétosztási politika a városoktól a falvak irányába. Itt azokról az európai polgárokról van szó, akik foglalkoznak a folyóinkkal, a tavainkkal, a mezeinkkel, akik eh, a tiszta levegőt biztosítják számunkra. Tehát meg kell reformálni ezt a politikát, hogyha komolyan gondoljuk, akkor növelni kell a kap finanszírozását annak érdekében, hogy hatékonyabb, igazságosabb és eh, fenntarthatóbb legyen. Köszönöm. Köszönöm, Artemis úr a Környezetvédelmi Bizottság részéről Kardenbach asszony. Köszönöm. Elnök úr, biztos úr, nagyra becsült kollégák. Hogyha megkérdezik az európaiaktól, hogy mit várnak az uniós szakpolitáktól, akkor azt mondják, hogy az életminőségük javulását, jó egészséget eh, és egy eh, a környezetvédelmét. El, ehhez a várakozásokhoz kell felnőni a közösségi agrárpolitikának, nekünk, politikusoknak is <laughs> egyébként általában, és úgy vélem, hogy a Környezetvédelmi Bizottság szerepe roppant fontos volt ebben a folyamatban, mert mi azt kívánjuk, amit az európai polgárok, egészséges élelmiszereket, amelyeket a biodiverzitás jegyében állítanak elő, illetve a termelési módszerek sokszínűségének tiszteletben tartásával. Fel kell lépnünk a talaj, a víz, a levegő eh, minőségének megőrzéséért, vigyáznunk kell ezekre az erőforrásokra. Fontos, hogy az agrárpolitikánk mindenkinek, minden régiónak az érdekét szolgálja. Ehhez pénzre van szükség, amit megfelelően szétoztunk az iparügyi bizottság képviselőjét nem látom. A Szikerszki úr azért a Recsi bizottság nevében következik egy percben. Köszönöm, elnök úr. Elnézést, hogy késtem. A regionális szakbizottság nevében lenne e, néhány gondolatom. A DESZ jelentésben sajnálatos módon ezek nem jelennek meg teljes mértékben. A ellátás biztonsága például. Ennek biztosítás érdekében egy olyan robusztus agrárpolitikára van szükség, amely a gazdák számára megfelelő jövedelmet biztosítja, illetve az élelmiszer minőségét, biztonságát is garantálja a fogyasztók számára, illetve hozzájárul a fenntartható fejlődéshez eh, a vidéken. Ehhez ennek eléréséhez átlátható, egyszerű szabályokra van szükség, amelyek garantálják azt, hogy a rendelkezésre álló pénz minden gazdához eljut, ezek mm, igazságos módon kerülnek felosztásra. A régi referenciákat fokozatosan ki kell vezetni, meg kell szüntetni, és átlátható módon kell mindenképpen végrehajtani a közösségi agrárpolitikát, nem szabad megfeledkeznünk a kis családi gazdaságokról sem. Szikerszki urat megszakítja az elnök, mert túllépte az idejét jelentősen, most pedig a frakciók hozzászólói következnek, először Danten úr két percben parancsoljon. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr, tisztelt biztos úr, kedves kollégák! Először is azt szeretném üdvözölni, hogy milyen munkát végzett Albert Dess kollégánk, együttműködve a munkatársaival, az árnyékjelentéstevőkkel. Úgy vélem, hogy kiegyensúlyozott és ambíciózus ez a szöveg, erről fogunk holnap szavazni. George Lyon hat hónappal ezelőtt egy jelentést készített, és abban fogalmaztuk meg az Európai Parlament irányelveit, irányvonalait a 2013-i kap periódusára. Nos, azon munka után a november 18-a bizottsági közleményben látjuk visszaköszönni ezeket a gondolatokat. A jelentés annak idején gyakorlatilag teljesen egyen, egyhangúan hagytuk jóvá. Ez jól jelzi azt a változást, amelyet kívántosnak tartunk a következő években a kapban. Nem csak egyszerű árutermelésről van ugyanis szó, nem csak piaci termékekről van szó, hanem a mezőgazdasági élelmiszer termékeknek az a feladata, hogy olyan élelmek kereljenek az 500 millió európai polgár számára, amely fogyasztható, jó, magas minőségi, és amely adott esetben a harmadik országokba, illetve az EU-s kívüli területekre is bekerül. Na most filozófiai megközelítés. Albert Desznek a megközelítése egy pozitív megközelítés. Azt is jelzi, hogy milyen hozzájárulásonal kapnak a mezőgazdasági tevékenységek a környezetünkhöz, az ökológiához is. És szükség van arra, hogy egyszerűsítsük a különböző bürokratikus eljárásokat, amelyek a nemzeti jogalkotásban és az EU-s jogokban is léteznek. A közvetlen támogatásoknak a folyosításának a megerősítésével egy új látásmódot tart fontosnak kiemelni a kap megvalósításában, illetve az árucsere forgalomban. A mai eszmecserénk akkor zajlik, amikor Párizsban éppen megnyílik a mezőgazdasági G20-aknak az ülése, amely a világ nyersanyagokkal, nyersanyagokkal foglalkozik az különböző inputokkal és az élelmiszerekkel. A mi piacunk nem elszigetelt a világ viszonylatában, hanem beleilleszkedik egy olyan általános keretbe, amelyet végig kell gondolni, és amelynek a révén, amely gondolkodásnak a révén a planetáris, az egész bolygókat érinti kihívásokat tudjuk megválaszolni. Mint ahogy George Lajos is megfogalmazta, nekem holnapi napon szavaznunk kell a tekintetben, hogy 2010 14 és 20 között mi történik majd a kap területén. Éppen ezért nagyon fontos, de más szempontok miatt is, hogy kedven mérlekedjünk, mert nem lesznek a megérkezőink. Elnök megszakítja. Köszönöm szépen, Dantankor. Most pedig megadom két percben a szót Löfol úrnak. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr, jelentéstevő úr, Michel Dantanák a mikrofonját elvágták, de éppen azt kezdte elmondani, hogy mennyire fontos az élelmiszer előállítás világviszonylatban is. Valóban ez így van, és hát a korábbi jelentés is megfogalmazta ezt, az Európai Bizottságnak a, a közleménye is arra törekszik, hogy megfogalmazza, hogy az Európai Unió arra törekszik, hogy megőrizze a közös agrárpolitikát, így módon hozzájárulva az élelmiszerellátás és a mezőgazdasági és élelmiszerellátás egyensúlyát biztosítani kívánja ilyen módon világviszonylatban. Valóban nagyon fontos dologról van szó. Mi is a saját eszmecseréinkben ezt kell, hogy képességjük az európai porondon. Mindez akkor zajlik, amikor az európai ö, élelmiszerellátási tervet a legked, leghátrányosabb helyzetekben élők számára meg akarják szünteni, ami azt is pontosan jelzi, hogy mennyire szolidaritás kérdését érinti ez a kérdés, és 30 millió európai polgár szenved jelenleg alultápláltságban kapcsolatban. A nagy irányelvekről már szó esett. Valóban arra van szó, hogy a mi mezőgazdaságunk beépítsen magába a környezetvédelmi szempontokat pozitív szempontból is. Többek között arra koncentrálva, hogy az európai léptékben hogyan is fog mindez működni, mert hogy az első pillérben beépül most már a, mezőg, a környezetvédelmi szempont. Aztán van egy másik szempont, egy olyan kompromisszum, amelyet nagyon hosszasan tárgyaltunk, és amely tekintetében kötelezettséget vállalta már a kezdetektől fogva a degresszivitásról van szó, hogyan lehet két kritériumot érvényesíteni a degresszivitás tekintetében. Ez a két kritérium pedig a következő. Egy a foglalkoztatás. A foglalkoztatás kiemelendő a mezőgazdaság viszonylatában, ugyanis a mezőgazdaság a foglalkoztatáshoz hozzászólhat, hozzájárulhat. A másik pedig a támogatásoknak a kérdése. Úgy vélem, hogy így módon lehet elérni bizonyos megoldást, megoldásokat, ezt hangsúlyozom, úgy gondolom, hogy ez így van, nagyon őszintén látom ezt a dolgokat, így módon. És azzal fejezném be, hogy a kötelezettségvállalás az Európai Parlamentnek csak akkor ér valamit, hogyha a költségvetési forrás a mezőgazdasági területnek ugyanakkora marad, mint jelenleg is, mint, és az mások pillár tekintetében nem lesz elfogadható az, hogy az csökkenjen, mint hogy a tanács, a bizottság elnöke is megfogalmazta. Köszönjük, Lofe, Lefol kolléga. Két percben Lyon, Lyon képviselő úr kap szót. Köszönöm, elnök úr, és kedves társ raportőrök és kollégák, ez a jelentés annak eredeti formájában, hogy egy skót költőt idézzek, ez egy gyengéd vadállat az eredeti formájában, e, de azt gondolom, hogy Albert Dess az elmúlt hónapokban egy olyan jelentést készített, amely e, számos olyan elemet tartalmaz, amit támogatni tudunk. Egy helyen azonban hibázik még valami nem válaszol az adófizetők és fogyasztók kérdésére, akik fizetnek ezért a politikáért, nevezetesen, hogy mire valók a közvetlen nem elválasztott kifizetések. Ugyanis a cross-compliance valami fajta kapcsolatot teremt a közjóval, de azt gondolom, hogy ez önmagában nem elég válasz a kérdésre. A jelentés ennél tovább kellett volna, hogy menjen. Egy célzottabb közvetlen kifizetést kellett volna, hogy tartalmazzon, és egy fenntarthatóbb agrármodellt valamint célzott kifizetéseket a kevésbé a legelmaradottabb térségek felé. Ez kellett volna, hogy tartalmazza ez a jelentés. Hogyha ebbe az irányba indulunk el, akkor akkor megtaláljuk a választ arra a kérdésre, hogy mire valók a közvetlen kifizetések maximalizálják a közvetlen kifizetéseket, nyilvánvaló, hogy minél nagyobb a farm, annál nagyobb a közjó, amit teremt. Éppen ezért szerintem nem kell a felső korlátokat megszabni. De azt gondolom, hogy elindul talán ebbe az irányba a jelentést. Remélem, hogy ezt el tudjuk fogadni holnap. Köszönöm. Köszönjük Lion úrnak, most pedig Két percben Nicholson képviselő úr következik. Először is szeretnék köszönetet mondani az előadónak. A tárgyalások során jelentősen javult a szöveg. Nagyon olyan volt, hogyha ké, mint a kés dobálnának az emberek, tehát nagyon-nagyon késhegyig menő küzdelem folytott tárgyalások során, de, de végül egy kétpilléres szerkezet fennmaradt, ezt mindenki elfogadja. A az agrártámogatások úgynevezett kizöldítéséről már többen szóltak, ez azonban mindenkinek mást jelent, minden országban mást jelent. Jó lenne, hogyha végre megértenénk, hogy ezt nem lehet uh, mindenre eh, mondani, mindenre használni. Stefan Lüfornak igaza van, ha nincs pénz, de már rendelkezésre a pénz, akkor nem sok mindent tehetünk ezeken a területeken. És igen, felelősen kell eljárnunk, parlamentként is, hiszen az okt október, novemberi hónapokra várható az Európai Bizottság javaslata óriási kihívás lesz a parlament számára. Most először lesz közvetlen beleszólásunk a végső döntéshozatali folyamatba. E szempontból tehát azt kell, hogy mondjam, hogy a maximalizálást ellenzem, e, ezzel szembe menő módosítókat e, támogatom, Ugyanakkor e, mit sem ér az egész, hogyha nem áll rendelkezésre a költségvetést. Az sem mindegy, hogyan költjük el a pénzt. Bölcsen a lehető legkörültekintőbben, vagy sem? Az igazgatásról, a bürokráciáról nem sokat szól ez a szöveg, és nem szentel elég figyelmet e, jó néhány kérdésnek. Sokat beszélünk az élelmiszerbiztonságról, de mit teszünk az élelmiszerbiztonság érdekében? Csak dobálózunk ezekkel a fogalmakkal. Jó néhány élelmiszerbiztonsági válsággal kell szembenéznünk. Egyre kevesebb ember dolgozik a mezőgazdaságban, és egyre több a probléma. Köszönöm. Köszönöm szépen. köszönöm, kollega, most Hoisling képviselő következik két percre. Kedves kollégák, véleményünk szerint a jelentés megfelelő irányba mutat. Az európai mezőgazdasági politikának igazságosabbnak kell lennie, eh, környezetbarátabbnak, és azt hiszem, hogy ezt a célt sikerült elérni a jelentéssel. Az európai mezőgazdaság eh, politikának figyelembe kell vennie a klímaváltozást és a biodiverzitási célokat, ezeket tiszteletben kell tartania. Az eh, európai mezőgazdasági politika környezeti szolgáltatásokat is kell, hogy nyújtson, és ezért hajlandóak fizetni az emberek. Egy igazságos kereskedelmi politikát kell megvalósítani a kevésbé fejlett országokkal szemben. E, e, körülbelül 1300 módosító javaslat született, nagyon fáradalmas folyamat áll mögöttünk, de végül is sikerült közös kompromisszumra jutni világos céllal. A parlament bevál, be, be bizonyította, hogy tárgyalóképes és kompromisszumképes. Ami az első pillér fizetés, kifizetéseit illeti, támogatásait illeti, ezzel kapcsolatban az Európai Bizottság feladata, hogy életen megtöltse a javaslatokat. Az is fontos, hogy a degresszió is szerepel, a munkahely teremtés és a környezetvédelem területén nagyobb szolgáltatásokat kell, nagyobb feladatokat kell ellátniuk a nagyobb üzemeknek, aztán emellett nagyon fontosnak tartjuk azt is, hogy a fehérje deficitről is beszéltünk, nem engedhetjük meg magunknak, hogy hogy 30 milliónyi Ehm, takarmányt külföldről importáljunk be. Nagyon fontos a vidékfejlesztés, a környezetvédelem és a, eh, a hátrányos helyzetű régióknak a segítése. Ebben a eh, pontban nagyon fontos, eh, hogy ha ebben nem, akarnak, nem tudnak előrelépést elérni az Európai Bizottság részéről, akkor a parlament nagy ellenállására számíthatnak, mert pont a, ez a hátrányos helyzetű régiók tekintetében előrelépést akarunk elérni. Köszönöm, Lehirá Hiárik képviselő következik. Elnök úr, köszönöm, biztos úr. Ez a jelentés vázol számunkra egy új irányt a kap számára. Az állami hitelek progresszivitásáról van szó, a környezettől függően, valamint az aktív gazdák távlatairól. Nagyon szépek ezek a szándékok, de ha nem javítjuk a munkavállalók helyzetét, akkor nem tudunk előre haladni. Ne felejtsük el, hogy milyen drámák vannak jelen pillanatban a vidéki körzetekben. Még akkor is, hogyha van védőháló, az állami beavatkozási mechanizmushoz kell visszatérni a kkv számára, a kis közepes gazdák számára. Az ökológiai szem pontokat figyelembe kell venni, de közben ott van a szabadkereskedelem szelleme, ami a kis gazdaságokat tönkreteszi. A FAO-val szükséges együttműködni azért, hogy a határokon különböző változó jogokat lehessen biztosítani. Többet kell itt tenni Európában, közben a hozzászóló tól elvették a mikrofont. Köszönöm szépen, Lő Iraíri kolléga, most pedig a következő hozzászóló. Morvai mondja, szeretne hozzászólni ügyrendi pontban, tessék? Igen, elnök úr. Bocsánat, nem, hall, nem hallottuk az angol tolmácsolást, az előző szöveg angol tolmácsolását engem nagyon érdekelt volna, és hogyha nem túl nagy teher a hozzászóló számára, és hogyha ezt korrigálni lehet, jó lenne, hogyha angolul hallgathatnánk. Köszönöm szépen. Hát hát Van-e valakinek még problémája, kérdezi az elnök, az angol tolmácsolással? Az angol tolmácsolás nem működött, vagy esetleg az ön helyén van valami probléma? Rögtön nézzük a, megvizsgáljuk a dolgokat. Úgy tűnik, hogy a csatornák összekeveredtek. Igyekszünk megoldani a problémát. Um Elnézést kérek. Nyilván majd utólag el tudja olvasni a ö, szöveget, illetve meg tudja hallgatni az interneten, hiszen ezt ö, közvetítjük ezt az ülést. Fontana úr következik egy percre. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr. Először is szeretnék köszönetet mondani Desszúrnak a kemény munkáját, és természetesen a szárnyék jelentéstevőknek is. Különös öröm számomra, hogy ebben a jelentésben utalásokat találunk a hegyvidéki területekre is. És a kisvállalkozások támogatásáról is olvashatunk benne, amelyeknek nagyon fontos szerep jut ezen a területen. Azonban a termékek minősége is nekik köszönhető. Nagyon nagy öröm számunkra az is, hogy a fiatal gazdákra is szó kerül, akik a mezőgazdaság jövőjét jelentik. Azt is tudjuk azonban, hogy ez a nagy csata a költségvetésről szól, és ezt a biztos úr nyilván jobban tudja még nálam is. Mi mindannyian kollégák nem szeretnénk azt, hogy a kap ö, kurtításokat szenvedne el, hiszen ez mit is jelentene? a mezőgazdaság már nem érne akkor annyit Európában, és az agrártermékek sem, amit semmiképpen nem tudunk elfogadni. Végezetül pedig szeretnék még egy kérdésre utalni. A behozatal, az import. Ez nem feltétlenül függ össze a kappal, de mégis vannak kapcsolódási pontok, hiszen ha még több, még több az import, akkor ezzel csak ártunk a mezőgazdaságunknak. Most egy percben Dodd asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen Dess úrnak az átfogó jelentését. Ahogy a többi hozzászóló is hangsúlyozta, én is csatlakoznék a megfelelő költségvetés hangsúlyozásához az új kap tekintetében. Nagyon fontos, hogy az élelmiszerbiztonságot, élelmiszerbiztonságot tartsuk a legfontosabbnak. 2050-re 70%-ban növekszik az élelmiszertermelés globális szinten. Én szerintem az új kapnak ezt figyelembe kell vennie, és Európára kell koncentrálni a termelést. Nem szabad veszélyeztetni az élelmiszer előállítást Európában. A két pilléres struktúrát világosan támogatom, és örülök annak, hogy a biztos is támogatásáról biztosított bennünket. Hadd mondjam el azt is, hogy ami az egyes pillér zöldítését illeti, nem szeretném, hogyha ez további terheket és költségeket róna a gazdákra. Úgyhogy ezért fontosnak tartom a rugalmasságot nemzeti és regionális szinten, hiszen nagyon nagy a diverzitás a e, birtokstruktúrában az Európai Unió szerte. Köszönöm szépen Dott kollégának, most két percre Lavia kollega következik. Signor President. Elnök úr, biztos úr, fontos munkát végzett Desz úr és az árnyék jelentéstevő. Köszönetet mondok nekik most megfelelő utat követnek, az új kap rendkívül fontos Európa számára, hiszen meg akarja újítani a mezőgazdaságot, és a nagy mezőgazdasági térségekkel foglalkozik. Megfelelő minőségi termékekre van szükség az EU-ban, és arra is szükség van, hogy meg tudjuk védeni a piacainkat új, hatékonyabb eszközöket kell találni, és főként egyszerűbb eszközöket a gazdák számára. Ugyanakkor jobban hozzá kell tudni férni az erőforrásokhoz, és kevesebb bürokrácia kell, hogy legyen. Piaci eszközökre van szükség ahhoz, hogy hatékonyan tudjuk felvenni a harcot a válság ellen, de emellett megelőzés és biztosítás is kell a tipikus mezőgazdasági kockázatokkal szemben. A kapot a fiataloknak kell szállni, akikre hagyhatjuk a jövő mezőgazdaságát. Meg kell védeni a biodiverzitást és a sok területi különlegességet itt az EU-n belül. A vidékfejlesztést elő kell segíteni azért, hogy az összes természeti és emberi kapacitást, erőforrást ki tudjuk használni. Emellett a mezőgazdaságnak versenyképesnek kell lennie. A bizottsághoz fordulók a vidékfejlesztés számára technológiai transfer intézkedésekre van szükség. Megfelelően ahhoz, ami az Agri Bizottságban el lett fogadva, szeretném megerősíteni azt, hogy fogadjunk el maximális plafonokat, a kifizetéseket illetően nagy vállalkozások számára szerintem a segélyek degresszivitása a vállalat, a vállalkozás nagysága szempontjából bizonyos küszöbértéket figyelembe véve szükséges azért, hogy ne legyenek túl nagy kompenzációk a nagy vállalkozások számára, amelyek már a méretgazdaságot hasznosítják. Adekvát finanszírozásra van szüksége a kap számára. A parlamentünk nem tudja elfogadni az erőforrások csökkentését a vidékfejlesztéség számára. Köszönöm kék kártya szeretne Lavia úrnak egy kérdést feltenni, uram? Catch the eye. Catch the eye. Rendben. kapula, Santos úr egy percben. Köszönöm, elnök asszony. Mi a szocialista frakcióban úgy gondoljuk, hogy ez a reforma kapott igazságosabbá, tisztességesebbé és megfelelőbbé teszi, figyelembe véve a mostani időszakot. Fontos ez a társadalom számára, és az élelmiszerbiztonság tágabb értelemben véve egyre jelentősebb. Ebbe a jelentésbe sikerült a főbb aggodalmainkat belevenni, például az, hogy a kap közösségi politika legyen, ez létfontosságú, megfelelő pénzügyi forrásokkal foglalkozzon, rendelkezzen. Ezt szeretném kiemelni. És éppen ezért nem fogadható el, hogy a kap finanszírozásában csökkentések legyenek. Az erőforrások igazságosabb elosztását szeretnénk a tagállamok és a gazdák között és ezt szociális és környezeti kritériumokra kell alapozni, elősegítve a munkahelyteremtést. A kap alapja a gazda legyen, és a gazdák számára specifikus mechanizmusokat kell bevezetni. Az EP szerepe a Lisszaboni szerződés értelmében növekedett, éppen ezért nekünk kell biztosítani, hogy ezeket a célokat, amelyek eddig elméletiek voltak, biztosítsuk. Köszönöm. Most pedig Palszen asszony másfél percben. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Dász úrnak a munkáját. Egy dolgot szeretnék a mezőgazdasági politikával kapcsolatban kiemelni, mégpedig a nagy kihívásokat, amelyekkel eh, szembe kell néznünk. A klímaváltozás, a biológiai sokféleség, az eutrofizáció, és számos egyéb pont, amelyet itt felvethetnénk. Ebben az összefüggésben látnunk kell, hogy a gazdák azok, akik akiknek szembe kell nézni a természettel, illetve fenn kell, fenn kell tartani a mezőgazdasági termelést a természeti viszontagságok mellett is. Ehhez meg kell találni a legjobb eszközöket, környezetvédelmi eszközöket, és ezen környezetvédelmi eszközöket kell kihasználniuk a gazdáknak, és ezért kell őket megfizetni. Ezért szeretném, hogyha a jövőben paradigmaváltásra kerülne sor, a jövedelem támogatása helyett, amelyet e- eleve nehéz megmagyarázni, azt kellene elérni, hogy a valódi elvégzett munkát támogassuk, a, amelyet a gazdák elvégeznek, tehát a gazdák által nyújtott szolgáltatásokat kell támogatni. A legfontosabb a gazdák számára az élelmiszer előállítása, elegendő élelmiszer és jó minőségű élelmiszer előállítása. Szerintem a piacon kell megfizetni az élelmiszereket, az, a környezetvédelmi szolgáltatásokat pedig nem fizeti meg a piac. Köszönöm szépen, most pedig Wojciechowski kollega következik egy percre, tessék. E, Köszönöm szépen, elnök e, asszony. Desz úr jelentése számos szempontból nagyon jó, egy szempontból azonban nem jó, azért, mert elutasítja a közvetlen kifizetések kiegyenlítését. Ezt az abszurd eh, elvet folytatjuk, hogy a gazdaságban, a mezőgazdaságban a gazdagabbak több támogatást kapnak, mint a eh, szegényebbek, és az új tagállamokban ez aggasztja a gazdákat. Az új tagállamokban a mezőgazdaság egyre gyengül, és nagyon sok termőföldet például Lengyelországban, Litvániában, Szlovákiában nem is művelnek meg, nem használnak ki. Ezért azt kérem az régi, régi tagállamok képviselőitől, hogy együtt lépjünk föl ezen diszkrimináció ellen, és ugyanazokat a közvetlen kifizetéseket nyújtsuk minden tagállamnak. A francia kollégákhoz fordulok most. Önök szabadságot, testvériséget és egyenlőséget akartak bevezetni, de ez nem valósult teljes mértékben meg. Köszönöm szépen, mondja az elnök, Bóvé képviselő, két percre. Elnök asszony, biztos úr, kedves kollégák, igen, egyetértek azzal, hogy a szabadság egyenlőség testvériség elvével a gazdák felé és azon országok felé, amelyek most léptek be a közelmúltban, ezek az elvek szükségesek. Nem volt könnyű ezt a jelentést összeállítani. Először konfrontációk voltak, de sikerült konszenzust kialakítani, és ez a lényeg, ez a legfontosabb. Ez lehetővé teszi, hogy a globális tervet védjük, és szerintem az Európai Parlamentnek ez a nagy érdeménye, eredménye is érdemes. Sikerült ezt a játszmát megnyernünk, úgyhogy köszönöm az előadónak és az összes képviselőnek ezt a munkát. Ebben a szövegben megerősítjük annak szükségességét, hogy egyenlősségre, igazságosságra, méltányosságra van szükség a gazdák között, figyelembe véve a területeket, és ez igen jelentős. Világosan elmondtuk ezt, és megerősítettük, hogy a kis gazdaságokat kell figyelembe venni és fejleszteni, hiszen ez elkerülhetetlenül fontos, elengedhetetlen a diverzitás és a területek megőrzése szempontjából. Azt is megértem, hogy most már az ipari, produktivista mezőgazdaságot magunk mögött kell hagyni, és már az agronóm jellegű mezőgazdaságot kell fejlesztenünk azért, hogy a mezőgazdaság a jövő generációjának is lehetséges legyen. Ez nem ideológiai kérdés. De milyen gondunk van ma? Az, hogy a költségvetést fenyegetések érni, és erre mindenképpen világosan kell válaszolni. A második fázisba kell belépnünk, ez pedig a jogalkotási vita, mert a szövegeken felül, a szép szándékokon felül a jogalkotási vitából derül majd ki, hogy merre is haladunk, és most itt tartunk. Befejezésképpen szeretném elmondani, hogy igen, haragos vagyok Németország hozzáállása miatt, mert őt élelmiszer segély csökkentettek, és közben ez a kap szerepe a legszegényebbeket segíteni kell, 4 millió európai nem tud soha jól lakni. Köszönöm. Köszönöm szépen, Bové úr. Egy percre megadom a szót, de kérem mindenki tartsa be hozzászólási időt Rubix úrnak. Tessék. Ir padarīts liels darbs, un tomēr sagatavotais... Elnök úr, nagyon nagy munkát végeztünk. Ez a jelentés nagyon általános. Egy új irányra összpontosít a mezőgazdaságban a kizöldítésre ez olyan, mint egy mentőöv azoknak a gazdáknak, akik nem termelnek, és akik mégis kifizetések lesznek jogosultak. Véleményem szerint, amikor ezt a jelentést majd végrehajtjuk, akkor nem szabad elfelejteni, hogy bizonyos problémák vannak. Itt van a protein probléma, azután az élelmiszerek minősége, a GMO-k, a föld területek, a talaj romlása, ezek a témák eltűntek. Azután nem definiáltuk a fiatal gazdákat, a családi gazdaságokat, stb. Nagyon sok gazda nem talál választ ebben a dokumentumban nagyon sok felmerülő kérdésre. Köszönöm szépen, most pedig Egnyú úrnak adom meg a szót egy percben. Ami az egyes pillért illeti zöldítésről beszélünk, ez egyeseknek nagyon tetszett, másoknak nem. Egyes gazdák esetleg az is lehet, hogy föladják az egész területet, amelyet megműveltek. A zöldítési környezetvédelmi intézkedéseket megfelelően elő kell készíteni, és arra kell egyes új átalakított támogatások arra ösztönzik a gazdákat, hogy darabolják fel az általuk megművelt területet és az egész gazdaságukat a GMO-k termesztése az egyes tagállamok döntése kell, hogy legyen.

Egy olyan pontról szólnék, amely mindannyiunk számára kulcsfontosságú, és tulajdonképpen összefügg azzal, hogy a reform kivitelezhető-e. Az Európai Bizottság holnap terjeszti elő a pénzügyi kilátásról, a pénzügyi tervről 2014-ig előterjeszteni a javaslatát, és amennyiben igazam van, akkor a bizottságnak az lesz a szándéka, hogy az agrárbüdzsét csökkentse javaslatában. A holnap megszavazandó jelentésben az agrár kiadásoknak a magasságát, szintjét szeretnék megtartani, és nagyon remélem, hogy azért erre tekintettel lesznek. Nem hinném, hogy a különböző kihívásoknak meg lehetne felelni egy csökkentett büdzsével amennyiben a közös agrárpolitika támogatásait megpróbálnánk kizöldíteni, és azt követeljük, hogy ne legyenek még jobban kitéve terhelésnek a, a gazdák, akkor ezt nem lehet megoldani alacsonyabb költségvetésből. Észszerű agrárpolitikára van szükség, a nagyon érzékeny árakat, az áringadozásokat is meg kell tudni oldani, és az eddigi válságokat is, amelyet jelenleg is megélünk még, ezt meg kellene előzni a kiadások és a szolgáltatások száma, ha nő, akkor azt gondolom, hogy az is egyértelmű, hogy megérné investálni az agrár, agráriumban, mert 10 eurót teremtenek értéként az ellátási láncban. Azt gondolom, hogy a következő pénzügyi tervben erre is tekintettel kell lenni. Ezen kívül pedig ne felejtsük el azt sem, hogy a harmadik országokkal folytatott tárgyalásaink során és a VTV-val folytatott tárgyalások során a pozíciónkat meg kell tartanunk, nem szabad hagyni, hogy eltékozoljuk a mostani agráriumot. Köszönöm. De Castro képviselő következik. Elnök asszony, tisztelt biztos úr, tisztelt képviselőtársaim! A DESZ jelentéssel új fázisba léptünk nagyon intenzív a munka, amely az Agrár Szakbizottságban zajló több hónapon keresztül. Gyakorlatilag velem is azt mondatja, hogy köszönetet mondjunk Desszúrnak. Azt gondolom, hogy egyértelműen állást tudunk foglalni a kap jövőjét, illetően zöldebbé, láthatóbbá és erősebbé kell tennünk ezt a politikát. Biztos úr, azt olvashattuk a sajtóban, és tudjuk, hogy a második eh, pillér alatt eh, következhetnének be ezek a kurtítások, de hogyha a DESZ jelentésre gondolunk, vagy a pénzügyi tervre vonatkozó jelentésre, Gariga úrtól, és a plenárison erről már szavaztunk is, akkor tudjuk, hogy nagyon fontos az Agri szakbizottság számára is, hogy a következő pénzügyi programozásban megtarthassuk ugyanazokat a pénzügyi eszközöket, volumenüket tekintve. Én nagyon remélem, hogy meg fog bennünket nyugtatni majd az összegzésében. Köszönjük szépen, most pedig Reimers asszony következik. Köszönöm szépen, biztos úr, elnök asszony, kollégák, nagyon szépen köszönöm a jelentéstevőnek a kiváló és kitartó munkát. A 2013-at követő időszakra a kap vonatkozásában el kell döntenünk, hogy merre is szeretnénk tartani. Olyan mezőgazdaságot szeretnénk, amely a kihívásoknak megfelel, azáltal, hogy moderné, innovatívvá, bátorrá, ön, önmagáit felelősé és talpon álló tud maradni, vagy pedig egy olyan európai agráriumot, amely csak-csak támogatással és bátorítással képes létezni. Azt gondolom, hogy most teremtjük meg a lehetőségét a jó politikának. A modern technológiáknak a támogatása nagyon fontos lenne, nem kell ideológiákról hosszasan vitázni. A tervezés biztosításához nem szabad pár évenként újra és újra irányt váltani mert ez egyszerűen túlterheli a gazdákat. Mindenki legyen azzal tisztában, hogy a politikai irányváltások, az új jogszabályok nehézségeket teremtenek, amelyek új beruházást tesznek szükségessé a vállalkozásoknál, anélkül, hogy a bevételeik ezzel párhuzamosan nőnének nem az a lényeg, hogy kicsi vagy nagy egy-egy vállalkozás, hanem gazdaságilag életképes-e az, hogy társadalmi vagy ökológiai gazdálkodást folytat, mindaddig, amíg felelősen bánik a, a forrásaival, mindegy kell, hogy legyen. És az is mindegy kéne, hogy legyen, hogy sok vagy kevés állatot tart, amennyiben jól tartják ezeket az állatokat. A fontos az az, hogy az Unió jó minőségű és elegendő, kifizethető élelmiszerhez jusson, mert Európa nincs egyedül ezen a világon. Köszönöm. A kíros, a kíros, a... Eh, Köszönöm szépen. Fájmon úr egy percben. Elnök asszony, hölgyeim és uraim! Végül eljött az idő, és azt tapasztalhatjuk, hogy az Unió régi és új tagállamai számára egyforma lesz a mezőgazdasági politika, és nem lesz most már diszkrimináció az új tagállamok számára a, reméljük, hogy a jövőben is ez így marad. Sajnos azért mégis látok ilyen elemeket Desz úr jelentésében. Mire gondolok? A közvetlen kifizetések plafonjának támogatásáról van szó, és ez szerintem diszkrimináció olyan országok ellen, mint például a cseh köztársaság nálunk már történelmileg nagy gazdaságok vannak, és én úgy gondolom, hogy ez a plafon a mezőgazdaság hatékonyságát fogja csökkenteni az EU-ban. A mezőgazdaság élelmiszert állít elő, de most napjainkban nagyon sok politikus látunk, például a zöldek között, akik azt akarják, hogy a gazdák bioüzemanyagokat termeszenek, és a globális felmelegedés ellen harcoljanak. Smith úr egy percben. Köszönöm szépen! a, szeretném a mi frakciónk nevében megköszönni a az előadó munkáját, nem volt ez könnyű, és a közös munka nagyon jól alakult, én ezt csodálom is, és ami a közvetlen kifizetéseket illeti, a 15-ös bekezdést, a történ- már a meglévő értékekre való hivatkozást, azután a 16-os bekezdéssel kapcsolatosan szeretném elmondani, hogy én Skóciát képviselem, és a 82-es bekezdés a hátrányos helyzetű térségekről szól. Szeretnénk, hogyha a 44-es bekezdésben azt írnánk, hogy a kereszt megfelelés kockázat alapú legyen. Hogyha az egyes bekezdést nem emeljük ki, akkor az egésznek nincsen értelme. Az egyes bekezdésben erős, fenntartható kapot kérünk, fenntartható megfelelő költségvetéssel, és manapság azt hallottuk, hogy Barozó elnök szeretné a költségvetést csökkenteni, főleg a kettes pillért. Egyébként biztos úrnak szeretném elmondani, hogy mi mindenképpen támogatjuk önt abban, hogy ambiciózus kapunk legyen a gazdák számára, a mezőgazdászok számára az európai mezőgazdaság előtt még nagy jövő áll. Köszönöm. Köszönöm. De Brün asszony következik. Köszönöm szépen. Szeretném Eh, én is üdvözölni Desz úr jelentését a kapreformmal kapcsolatban, és köszönöm szépen a munkáját. Ezen a héten szavazunk a témáról, és ez azt meg fogja, meg fogja azt is mutatni, hogy mit vár az Európai eh, Parlament a kapreformjától. A következő költségvetés is eh, elengedhetetlen jelentőségű lesz a mezőgazdaság finanszírozása szempontjából egy erős és fenntartható kapot akarunk elérni. Két pilléren alapulna ez a gazdákat arra ösztönözni, hogy maradjanak földjeiken, biztosítsák a környezetvédelmet, és a vidéki gazdálkodást az igaz, igazságos és egyenlőségen alapuló élelmiszertermelést támogatjuk. könnyen mérhető, megfelelő támogatási rendszert szeretnénk. Emellett hangsúlyozzuk az erős és um, szolíd kettes pillér uh, létének fontosságát. kotta következik egy percre. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák! A közögazdaság, mezőgazdasági politika az az európai politika, uh, amely az évek során a leginkább uh, meg kellett, hogy újuljon, hogy igazodjon az globális trendekhez. Két dolgot azonban nem szabad szem előtt tévesztenünk. Az európai gazdáknak megfelelő megfelelő jövedelmű legyen, és emellett egyre kevesebb gazda lesz. Természetesen nagyon ambiciózus hogy célok fogalmazódnak itt meg a biodiverzitással, a e, termeléssel, a környezetvédelemmel kapcsolatban. Holnap szavazunk. Nagyon fontos, hogy a gazdáinknak továbbra is megfelelő jövedelme legyen, ahogy ezt a kollégák már hangsúlyozták. Természetesen nem akarjuk a közvetlen kifizetéseket megszüntetni, egyszerűen e, igazságos és kiegyensúlyozott támogatási politikát akarunk megvalósítani, anélkül, hogy a versenypolitikai politikai E, célokat megkérdőjeleznénk. Ami a kapot illeti, az Európai Uniós 2020-as stratégiában is fontos szerepet játszik ez, fenntarthatóságával, a válság megelőzési e, lehetőségeivel. Papasztamkosz úr következik. Köszönöm, elnök asszony. Kedves kollégák, a kap szükségessége evidens. A mezőgazdasági ágazatnak nettó hozzáadott értéke van az európai mezőgazdaság és gazdaság számából. Ez közjavakat illet és érint, és a kap költségvetésének ugyanazon a szinten kell maradnia, valamint az erőforrások és az új célok között harmóniát kell teremtenie, figyelembe véve az új kapot jelentős szerepet kapott a kap a vitákban, a közvélemény körében ide, mindenképpen figyelmet kell szentelnünk. Ami pedig az általányt illeti a segélyek esetén, a támogatások esetén itt mindenképpen objektív kritériumokat kell alkalmazni azért, hogy figyelembe vegyük a különböző tagállamokban a mezőgazdasági ágazat specificitásait. Ezen kívül, ami a plafon meghatározást illeti a közvetlen kifizetések esetén és a kis gazdaságok számára, itt figyelembe kell venni az aktív gazdák helyzetét a kis gazdaságokban. Itt, ami az administratív terheket illeti, nem szabad túlterhelni a gazdákat. A mezőgazdasági piac igen ingatag, itt ökológiai kockázatok is vannak, emellett itt van a az ökológiai válság, éppen ezért az intézkedéseknek hatékonyaknak kell lennie. Egyetlen egy válságkezelési alapra van szükség, valamint egy új eszköznek arra, hogy támogassuk a gazdák jövedelmét. Hatékony intézkedéseket kell hozni az új gazdák számára. Köszönöm Desz úrnak ezt a nehéz munkát, amelyet elvégzett. Biztos úr, a kap gyengítése az EP akaratával ellentétes. Szerintem ennek az üzenetnek kell elhangzania itt a mi plenáris ülésünkön, és ezt meg kell mindenkinek hallania. Köszönöm, Rodusz asszony egy percben. Kedves kollégák, szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek, és örülök annak, hogy egy szocialista, szociáldemokrata aláírás, kézi egy tulajdonképpen felismerhető ezen a jelentésen. Ökológiailag fenntartható és társadalombarát kapott szeretnék, mégpedig az első pillér alatt. A kölcsönös megfeleltetés és az agrár környezetvédelmi intézkedések nem elég elegendőek ahhoz, hogy támogassuk az egész társadalmat, és fenntartható legyen ez. A legfelső prioritás az legyen, hogy egy minőségi szempontból fenntartható és jó minőséget termelő élelmiszert adó agráriumot tartsunk fenn, úgy, hogy a vidéki térség mint érték is megmaradt. Nem szabad hagyni, hogy elhagyják a vidéket az emberek, azok, akik valamilyen szinten a mezőgazdaságból élnek meg tehát a vidékfejlesztésben tervezett csökkentések a következő pénzügyi terben egyáltalán nem elfogadhatók. Továbbra is a második pillért kell megerősítenünk, tehát a vidéki térség megerősítését, hiszen ez Európát is szolgálja. Mindenkit óva intenék attól, hogy itt a kurtítások megtörténjenek, mert amennyiben ez így lesz, akkor minden marad a régiben, és ez nem érthető az európai polgárok számára. Köszönöm. Köszönjük. Hát jóval meghaladta a felszólalási időt, nem ha, szakítottam félbe, de szeretnék mindenkit kérni, hogy tartsák be a felszólalási időt. Jó? Mindenkit kérnék erre. Egy perc, egy perc, hangsúlyozom, volt képviselő. Köszönöm szépen. A parlament azon igénye, hogy fenntartsa, ha csak ne növekedjen a kap büdzséje, ez túl nagyon optimista, hiszen kemény időket élünk, és nem korlátlanok azért a források. A realitás is át kell vizsgálnunk, hogyha ezt kérjük, hiszen azért valamikor jövőre majd jóvá hagyják az EU teljes költségvetését is. A kap igazi prioritásaihoz kell visszatérnünk, ami az élelmiszerbiztonság, a biodiverzitás, a klímaváltozás, az új technológiák, és egy fenntartható, versenyképes, piac vezérelt mezőgazdaság fenntartása. A bizottság javaslatai nem ezt az irányt követik, pedig az első két jelentésből ez derült ki. Nagyon komplikáltak mindazonáltal DESZ úr jelentésében azt gondolom, hogy nagyon jó keretet biztosít, amelyel a reformokat ki lehet teljesíteni jövőre nézve. Köszönöm. Köszönjük. Most pedig két percben Köztinger képviselő kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. A DESZ jelentésben arról van szó, hogy a, a környezet és klímavédelmet előre mozdítsuk, valamint az agrárium versenyképességét is növeljük. Azt gondolom, hogy jó kompromisszumokra sikerült jutnunk, és úgy gondolom, hogy vitáznunk kell a vállalkozásokat élő, az üzemeket érintő problémákról is, hiszen nagyon sok esetben olyan támogatásokat is nyújtanak nemzetközi vállalkozásoknak, amelyek nem indokolhatók a gazdáknak a terheit csökkenteni kell, ne felejtsük el, hogy sokszor azt kívánjuk tőlük, hogy az egész termelésüket állítsák át, amely szinte elvárhatatlan. Annak is világosnak kell lenni, hogyha a fogyasztók azt várják hogy az európai mezőgazdaság továbbra is az ökologizáció és a fenntarthatóság felé mozduljon el, akkor az intézkedéseknek megfelelően biztosítani kell a, a, ezt pénzzel, költségvetési eszközökkel, és ennek le kell csapódnia a költségvetésben is. Barózó úr a médiákban olvasható módon ö, nyilatkozott, és erre azt tudom mondani, hogy a kurtításokkal, a vidéke tulajdonképpen elvágja a valós élettől. A második pillérben nagyon drámai csökkentéseket irányoztak elő. A bizottság elnöke mindenképpen oda kellene, hogy figyeljen ennek a tiszteltháznak a szavaira. Az agráriumon belül is a, a vidékfejlesztés egy központi eleme a költségvetésnek, és azok a az üzemek, amelyek egyre nagyobb versenyben kénytelenek megélni, nem lehet még pótolagos terheket róni, anélkül, hogy a támogatást nyújtanánk, megnyújtanánk nekik. A második pilléren belül nyilván az innovációs készség és az innovációs hajlandóságot is támogatni kell, ami bizonyos üzemeknek jól jön, különös tekintettel a fiatalokra, hiszen a fiatal gazdák biztosítják az agráriumnak a jövőjét. Itt az önellátásról is beszélünk Európa tekintetében. Köszönöm. Eh, Köszönöm szépen. García Pérez asszony egy percben. Köszönöm, elnök asszony. A délutáni vita megmutatja számunkra, hogy a parlamentünk támogatja az erős mezőgazdaságot, amely szembe tud szállni a különböző környezetvédelmi és élelmezésügyi kihívásokkal. Remélem, hogy nem fogjuk elfogadni a kap költségvetés megkurtítását. Megfelelő dotációra van szükség azért, hogy az összes kihívással szembeszálljunk. Garantálnunk kell tudni a gazdák jövedelmét és olyan mechanizmusokat kell bevezetnünk, amelyekkel a különböző árfolyam volatilitások ellen tudunk harcolni. Látjuk, hogy mi történt az elmúlt hetekben. Az új kapnak pedig képesnek kell lennie arra, hogy a különböző ágazatok válságaival megküzdjön, és rugalmasnak kell lennie, reagálva az ágazat szükségleteire. Gerling asszony egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm Desz úrnak ezt az igen érdekes és információkkal teli jelentést. Van, ahol egyetértek, van, ahol nem az EU kiadások 42%-a kapra fordítódik. Éppen ezért felelőssé kell tennünk az állampolgárainkat. A legtöbb ember a gyorsan emelkedő élelmiszer árakkal és az esetleges hiányokkal azt várja, hogy a kap valóban a produktivitás, a termelékenység, a hatékonyság emelkedésére összpontosít. Igen, gondosaknak kell lennünk a környezetvédelmi szempontokból is, én ezt tudom, de ez a jelentés olyan retorikát tár elévünk, amely a zöldítésről, kizöldítésről beszél, de közben így eh, a hatékonyságot szem előtt tévesztjük. Én eh, nem támogatom azt, hogy a nagy gazdaságoknak adott kifizetéseket eh, kifizetéseknek plafont szabjunk, hiszen ez a hatékonyság ellenébe megy, ezt nem támogatom. Köszönöm. Jegle. Jegle asszony a szó. Tisztelt elnök asszony, tisztelt biztos úr, Kedves kollégák, először is, ahogy a többiek is tették, szeretnék én is köszönetet mondani a jelentéstevőnknek elkötelezettségért, amely megmutatkozik ebben a jelentésben, és kitartásáért is, hiszen különben nem tudtunk volna kompromisszumokra jutni. Nyilván nem volt egyszerű munkája, de jók ezek a kompromisszumok. Egy versenyképes és fenntartható európai mezőgazdaságot szeretnénk elérni, élelmiszert termelünk, a gazdák a legmagasabb, legjobb minőségre koncentrálnak, de emellett kultúrtájat is ápolunk, eh, amelyre büszkék lehetünk és amely munkahelyeket teremt nem csak a mezőgazdaságban, hanem a turizmusban is, és emellett pihenési lehetőséget biztosít nagyon sok embernek. Ez egy olyan szolgáltatás, ez egy, egy olyan eh, feladat, amelyet a gazdák szintén magukra vállalnak, de a társadalom ezt nem eléggé méltatja. Egy széles körű teljesítésről van itt szó, és ez megérdemelte azt, hogy a mezőgazdasági költségvetést ne csökkentsük. A biztost támogatjuk abban, hogy nagyobb, hogy környezetbarátabb legyen az első pillér, azonban ez nem vezethet oda, hogy azok az országok és azok a gazdák, amelyek már most, és akik már most nagyon ambiciózusak, főleg a második pillérben, a zöldítésben, ezzel, ezáltal az új megközelítés által diszkrimináció áldozatai legyenek. Egy olyan megoldást kell találni, amely mind a két oldalnak megfelel. A mezőgazdasági programok drágák, illetve a környezetvédelmi programok drágák

azonos legyen az esélyegyenlőségük és végezetül fontos hogy ne álltsuk szembe a nagy gazdaságokat és a kistermelőket. evharisto köszönöm. köszönöm Elnézést, elnézést, Tarabella úr következik, tessék öné a szó. Én is nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Több mint 1300 módosító javaslat született, és a szociáldemokrata frakció koncentrált arra, hogy minél kevesebb módosító javaslat legyen ennek a vége, és ezt sikerült elérni a többi frakcióval együttműködni, illetve a jelentéstevővel együttműködni a kompromisszumok kidolgozásában. Ami elengedhetetlen, és ami nagyon fontos, az, hogy a gazdákat támogatjuk, főleg az élelmiszerbiztonságot, a fenntartható támogatást, a fenntartható mezőgazdaságot, amely tiszteletben tartja a környezetvédelmet, és ellenébe hat a klímaváltozásnak. Emellett az első pillér zöldítését is nagyon fontosnak tartjuk, és a mezőgazdasági ágazatok, illetve a tagállamok közötti közvetlen kifizetések új felosztását is, a támogatás nyújtás degresszív, degresszív jellege is szerepel most a jelentésben a fiatal gazdák támogatása, és azt gondolom, hogy minden hozzávaló megvan ahhoz, hogy sikeresek legyünk, és eznek köszönhetően az Európai Parlament, a Bizottság és a Tanács közösen egy olyan új mezőgazdaságpolitikát hozhat létre, amelyre nagy szükségünk van. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Most következik Szárba asszony egy percre. Köszönöm, elnök asszony. Biztos úr, olyan mezőgazdasági szektorra van szükségünk, amelyet garantál a kap, megfelelő költségvetése van, és a élelmiszerbiztonságot is garantálja Európában. Az európai gazdáknak joguk van ahhoz, hogy megfelelő tisztességes jövedelmet kapjanak. Éppen ez a kap legitimitása, és ezért kell a kapot megőrizni sokkal több folyamatosságot és uniformitást kell biztosítani a tagállamok és a gazdák között a közvetlen kifizetések viszonylatában. Köszönöm a bizottságnak az, hogy egyszerűsített programot kíván bevezetni a kis gazdaságok számára. A fiatal gazdák számára szóló program ugyanilyen fontos, ezt támogatni kell azért, hogy a vidékfejlesztéshez hozzájáruljon, és hogy garantáljuk a generációváltást, hiszen ez döntő az európai mezőgazdaság jövője szempontjából. Köszönöm szépen, Szárbú asszony. Most pedig befejeztük a feliratkozottak hozzászólását, és most a spontán felszólalásokra térünk át. Érdekes kérdésről van szó, nagyon sokan kértek szót, mindenkinek nem tudom megadni a szót, de azért folyamatában a sorrendben, a kérések sorrendjében fogom megadni a szót Antonescu asszony, de csak egy percben, mert különben a többi hozzászólónak nem tudom megadni a szót. Antonescu asszony. nem tudta megvárni a végét, nincs itt. Galinowski úr egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos úr. Az én véleményem szerint Desz úr jelentése a 16-os pontban ellentmondást tartalmaz, mégpedig a verseny, az egyelő verseny elvével szemben az egységes piacon. Még mindig vannak különbségek a közvetlen kifizetések vonatkozásában a különböző tagállamok között. Vannak, akik 200-250 eurót kapnak hektáronként, vannak, akik 400-at. És itt nem az jelenti a különbséget, hogy az új vagy régi tagállamot képviselik ezek a gazdák, hanem ott van Portugália, Ausztria, Finnország, stb. Tehát a lényeg az, hogy a mezőgazdasági verseny terén egyenlőség kell, hogy legyen. Ez hiányosság, és itt objektív kritériumokat kell figyelembe venni. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy tartotta a hozzászólási időt. Most Pirilla úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ami a kap esetében fontos, hogy olyan fontos szerepet játszott az Európai Unió fejlődésében. Ezt nem szabad elfelejtenünk. A klímaváltozás elleni harc, a környezetvédelem, Azonban azt is jelenti, hogy a közös mezőgazdasági politikának új szerepet kell adnunk. Erősebb legyen, fenntartható legyen, megfelelő költségvetése, és ö, képviselhető célokat kell kidolgozni a mezőgazdaságpolitika számára, és közben szem előtt kell tartani a jó minőségű élelmiszerek előállítását és a kis üzemek fenntartása is nagyon fontos. A mezőgazdasági termékek és a, ezeknek folyamatosan változó ára nagy nehézséget okoz a polgároknak. A másik oldalon ciklikus intézkedésekre is szükség van, és az első pillért figyelembe kell venni, nehogy hirtelen válságokra kerüljön sor. Ferrer úr következik egy percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ez a jelentés nem felel meg a jövőbeni kihívásoknak, mint ahogy ezt a e, címe is mondja, e, és a legnagyobb aggodalmainknak sem felel meg. Ezért nyújtottunk be módosító javaslatokat, amely a kap teljes reformját célozzák. Itt az intervenciós mechanizmusokra gondolok, a fair árakra, a gazdák támogatására. Más példák mellett azt javasoljuk, hogy a tejkvóták maradjanak meg. Ez egy on, a, annak érdekében, hogy az érzékenyebb országok gazdáit megvédjük. Emellett a borok védelme, az alkohol lepárlás védelem alá helyezés is nagyon fontos. Közösségi alapokból kell finanszírozni a mezőgazdasági alapokat, amely minimális jövedelmet garantál a gazdáknak természeti katasztrófa esetén. Emellett a környezetet is figyelembe kell venni, a mezőgazdaság fenntartható kell, hogy legyen, ez elengedhetetlen, és ezt nem veszi figyelembe a versenyképességre koncentráló jelentés. Köszönöm szépen! Egy percet tudok adni mindenkinek. A következő hozzászóló Blanche úr. Thank you. Uh, my party... Köszönöm szépen. Az én pártom azt támogatja, hogy az Európai Unióból lépjünk ki, és a mezőgazdasági politikából is, de hát ha már itt vagyunk, akkor próbáljuk a legjobbat kihozni belőle. A DESZ jelentés részei, részekben jó, a a kölcsönös megfeleltetésen alapuló közvetlen kifitetéseknek a gondolata még akár pozitív is lehet, de csak akkor is, de csak akkor, hogyha ezt nem, le, nem ke, kapcsolják össze a klímaváltozás áltudományos elveivel. Aztán emellett felmerülnek a kormányzati ártámogatások is, a az árak rugalmassága is, és el kell kerülnünk az árak túlzott ingadozását. A legfontosabb szempont az, hogy, a, hogy az Egyesült Királyság ne legyen nettó hozzájáruló, nettó befizető a közös mezőgazdasági politikába. Köszönöm szépen, Patronavész képviselő következik egy percre. Köszönöm szépen. Nagyon hosszú folyamat van mögöttünk, nagyon sok módosító javaslatot nyújtottak be, eh, kompromisszumokra sikerült jutnunk, most kiegyensúlyozott jelentés áll előttünk, és ez nagyon sok érdeket figyelembe vesz. Ez fontos, jó eh, iránymutatásokat tartalmaz, gratulálni szeretnék a jelentéstevőnek, de hadd mondjam el, hogy vannak olyan javaslatok, eh, amelyeknek az elfogadását nagyon nagy figyelemmel fogom követni, például a támogatások újraelosztása, amelyet véleményünk szerint máshogy kellett volna megvalósítani az első pillér alatt, objektív kritériumok alapján, biztosítva azt, hogy az újra elosztás elosztás nem ássák alapja, alá a kohéziós kritériumok a státuszkó fenntartása érdekében. Igazságosabb mezőgazdaságpolitikára van szükség, amelynek megfelelő költségvetése van. Emellett a tej ágazatot is meg kell, jobban meg kell figyelni, elemezni kell, nem szabad büntetni. Három módosítást nyújtottunk be a témában. Köszönöm, mondja az elnök. A Micsek következik. polityki rolnej jest zagwarantowanie ciągłości w dostarczaniu żywności dla... Köszönöm szépen. Az a cél, kitűzés, hogy az európai piacokon rendelkezésre álljon megfelelő mennyiségű és jó minőségű, megfizethető élelmiszer. Ezek az elvárások a fogyasztók részéről és nyilván a feldolgozás során is biztosítani kell a környezet védelmét. A kapot támogatjuk, azonban a renacionalizációt azt mindenképpen ellenezzük, és azt is, hogy csökkentsék a forrásokat. Ugyanolyan módon kell, ugyanolyan esélyek mellett kifizetni az új gazdáknak a közvetlen támogatásokat, mint régen. Azt gondolom, hogy a piaci szabályozások nagyon fontosak, a piac stabilizációjának biztosítására, és természetesen szabatolnunk kell azt is a vidéken élőknek, hogy hozzáférnek a közszolgáltatásokhoz, legyen itt szó bármiről is, mint az oktatás, az egészségügyi ellátások, a közlekedési szolgáltatások, és így tovább. A kohéziós politika és a második pillér alá tarkozó területek ezek úgy gondolom, hogy a szegények számára is biztosítani kell az élelmiszert. Köszönöm szépen, Marines úr, egy percre. Mikro mikro, please. Una din provocările viitorului este A jövő egyik kihívása az élelmiszerbiztonság. A kapnak választ kell adni erre a kihívásra. Az új politikát úgy kell alakítani, hogy a jelenlegi politika pozitív elemeit folytassa és a hibákat kiavítsa. Itt a közvetlen kifizetésekről van szó, és a vidékfejlesztésről, a két pilléről. Az objektív kritériumokat kell alkalmazni. Mi nem javasoljuk azt, hogy egyforma közvetlen kifizetések legyenek minden tagállam esetében, hanem itt méltányosan, tisztességesen kell arányosan a kifizetéseket alakítani. Fentartjuk az ökológiai elemet a vidékfejlesztésben, és a 2014 utáni költségvetésben olyan finanszírozást kérünk, amely legalább megfelel a 2013-as szintnek. Örülünk annak, hogy ez az első jelentés jól sikerült. Köszönöm. Most pedig. Genta, el mensaje más importante que lanza este Parlamento hoy es el que. Köszönöm. A parlament. Todos los productores, sea cual sea. A parlament üzenete az, hogy megfelelő jövedelemmel rendelkezzen minden gazda, függetlenül attól, hogy milyen tevékenységet folytat és hol ami a közvetlen eh, támogatásokat illeti kifizetéseket, erre szükség van a piac működése szempontjából, és azért is, hogy figyelembe vegyük az új realitásokat. Úgy gondolom, hogyha nincs megfelelő költségvetésünk, akkor nem tudunk az összes kihívásnak megfelelni. És eh, biztos úr, az első pillérben meg kellene nézni, hogy hogyan tudnánk támogatni a fiatal gazdákat. Az is fontos, hogy az új munkavállalók is beléphessenek ebbe a termelési körbe. Mely országokat kell, a, vagy kiket kell a legjobban támogatni? A fiatalokat, azért, hogy ne legyen el a vidék. Köszönöm, mondja Gutierrez Prietro úr. Monsieur le Président. Tatarella úr, e, egy perc. Tatarella, je suis Monsieur Tarabella, mais ce n'est pas grave, je ne suis pas vexé. Motion d'ordre pour Tarabella nevem, és szeretném elmondani, hogy a magyar elnökség a legrosszabb elnökség e, Európa eddigi történetében, és botrányosan viselkedett a mezőgazdasági elnök, a mezőgazdasági vitán nem volt jelen, most viszont, hogy a pénzügyi vita jön, most itt vannak. Ez azt jelenti, hogy nem figyelnek oda a mezőgazdasági vitára, és szerettem volna, vagy szeretném, hogyha a magyar elnökség ezen a vitán is részt venne. Köszönöm, elnök úr. Nevétel tévesztettem, de most érkeztem. Átadom a szót oreste rossi signor uh, presidente oh, noi voteremo a favore di questa relazione d'iniziativa in quanto la pac è lo strumento. köszönöm szépen e, a közös mezőgazdasági politikáról van szó amely alapvető fontosságú az európai unió számára az Európai Uniós termékekről és az Európai Unión kívüli termékekről van szó. Emellett nagyon fontos az, hogy elegendő támogatást biztosítsunk a kap számára. A történelmi kritériumokat is fenn kell tartani a közvetlen kifizetésekkel kapcsolatban, a, munka, a munkaköltségeket is figyelembe kell venni a termelés során, a közvetlen kifizetés, kifizetéseket csak aktív gazdáknak lehet kelljen fizetni, és egy plafont kell megállapítani, és spekulánsok ne kapjanak támogatást. Nagyon fontos emellett a vidékfejlesztés. Ki kell használni a természetes potenciált, és figyelembe kell venni a hegyvidéki területek adottságait. A fiatal gazdákat be kell vonni, és a bürokráciát leépíteni. Köszönöm elnézést kérek de húszan jelentkeztek a catch the eye ra és csak legtöbb tz képviselőnek adhatok szót úgyhogy végül dorfmann herbert képviselő úrnak adok szót egy perce van. elnök úr biztos úr tisztelt kollégák! A DESZ jelentéssel nagyon fontos lépést teszünk a kap reformja felé. És ebben a vonatkozásban nagyon fontos és alapvető, hogy megfelelő indokolást tudjunk nyújtani az agrárbüdzsé kapcsolatban. Az első pillér alatti elosztást méltányosabban kellene lefolytatni, és azt gondolom, hogy itt az idő, hogy a történelmi megközelítést feladjuk. Ugye a, a, a fair módon, méltányos módon történő megosztás a tagállamok között mindenképpen vitatárgyát képzi, hiszen itt óriásiak az egyenlőtlenségek. A hegyvidéki területeken, a kis méretű üzemeknél külön figyelemmel kell lenni erre. Vannak olyan hátrányos helyzetű területek, amelyek más megítélés alá kerülhetnének ma, de sajnos nem sok mindent hallunk azóta, és várjuk, hogy mit gondol erről a bizottság, úgyhogy reméljük erről még beszámolnak. Köszönöm. Köszönjük szépen. Domnule komisár Dacian Csolos, kuvântul. Most pedig megadom a szót Csolos biztos úrnak, kérem zárja le vitát. Je reste après ce débat de plus d'une több mint egy órát tartott ez a vita Desz úr jelentéséről, és nagyon optimista vagyok, nem csak a holnapi szavazást illetően, hanem azt illetően is, hogy megerősítjük ezt a jelentést. Egyébként ez a bizottság múlt évi közleményéhez nagyon is hasonló. És itt a kap jövőjére is gondolok, amikor így beszélek. Ahogy már a bevezetőmben elmondtam, hű maradok elvemhez, mégpedig ahhoz, hogy egyensúlyra és kiegészítésre van szükség a két pillér között a kapon belül a jövőbeli kapnak mindenképpen egy erős második pillérrel kell rendelkeznie, hiszen ez nagyon ambiciózus terv. Itt a területeink egyensúlyáról, a környezetvédelemről van szó, a fiatal gazdákról, a kis gazdaságokról és a vidéki térségek fejlődéséről. Jó maga, Barozó elnök és a bizottság a második pillérnek nagyon nagy fontosságot tulajdonít. A második pillér eh, nem szabad, hogy kérdéses legyen, akkor, amikor a kap jövőjéről van szó. Szeretném megnyugtatni önöket, Barozó elnök nevében is, ami ezt a kérdést illeti. Ezen kívül egyébként a bizottság a közleményében nem is kezeli ellentmondásosan az élelmezés kérdését, hiszen ez a kap egyik alapvető kérdése, és ugyanilyen a környezetvédelem kérdése, ami döntő az, hogy a mezőgazdasági gyakorlatban egyensúly legyen, mégpedig azért, hogy a gazdasági versenyképességre való törekvés egyensúlyban legyen azzal a képességgel, hogy a természeti erőforrásainkat megőrizzük, hiszen hogyan lehetne közép és hosszú távra versenyképes a mezőgazdaság, hogyha nem figyelnénk oda a természeti erőforrásokra. Nem szabad ellentmondás, hogy ellentmondásba kerüljön a kap a környezetvédelmi kérdésekkel. Továbbá ami azt illeti, hogy a kapot célzottabbá kell tenni, Ásua úr vetette fel ezt a kérdést, de úgy látom, hogy már nincs jelen. Abban, amit a bizottság javasolt, itt vannak megcélzott területek a közvetlen kifizetéseket illeti, és amit Dess úr javasol, az nagymértékben megfelel annak, amit a bizottság a jogalkotási javaslatába foglalt. A válságok szembe kell tudni szállni a piaci válságokkal, az egészségügyi és éghajlati válságokkal. Ilyen eszközöket fogunk javasolni, és köszönöm azt, hogy a parlament támogatja ezt az alapvető célkitűzést, vagyis azt, hogy megnyugtassuk a gazdáinkat a jövőt illetően, ami ezeket a kérdéseket illeti. Befejezésként szeretnék néhány pontosítást tenni optimista vagyok, mint mondtam, a holnapi szavazást illetően, és a DESZ jelentés minőségét illetően. Azt is elmondhatom, hogy októberben, amikor a bizottság a jogalkotási csomagtervet előterjeszti, akkor önök ebben a javaslatban ennek a javaslatnak az összes fő elemeit meg fogják találni. Még egyszer köszönöm ezt a munkát, ez hozzáadott értéket képvisel, figyelembe véve azt, amit a bizottság javasolni fel, és köszönöm, elnök úr. Biztos úr, és végül, de nem utolsó sorban, eh, Albert Dess jelentéstévőnek adom át a szót. Elnök úr, biztos úr, kedves kollégák! Nagyon szépen köszönöm ezt az igen intenzív vitát és azt a támogatást is, amelyről biztosítottak. Biztos, hogy mindannyian várjuk az októberi beszámolóját, és aztán pedig az együttműködést. Az európai mezőgazdaság egy pozitív tényező, több mint 500 millió embert lát el élelemmel, 170 millió hektáron folytatódik, zajlik a mezőgazdaság legelőkön, vagy ö, ö, agrár ö, földeken, és tulajdonképpen a mi mezőgazdaságunk világszerte a legfenntarthatóbbnak mondható, úgyhogy nem is értem, hogy Barózó elnök úr miért beszél a második pilléren belül a büdzsé kurtításáról. Ezzel a 2020-as saját célkitűzéseit sem fogja tudni akkor megvalósítani. Azt gondolom, hogy nem kívánunk túl sokat, amikor 14 millió ö, gazda, több mint 500 millió embert lát el élelemmel, akkor azt kell mondanom, hogy a viszony fordított tulajdonképpen, kölcsönös pontosabban a, a két tömeg között. Nagyon régóta vagyok már a politikában, és tudom nagyon jól, hogy miért így fogalmaztam meg ezt a jelentést. Hogyha úgy fogalmaztam volna meg, ahogyan a mai formájában olvashatták, akkor tulajdonképpen hát szét is lehetett volna cincálni, így viszont mindenki tart, találhatott benne olyat, ami, amiben örömét leli, és azt gondolom, hogy ez rendben van így. Mit szerettem volna elérni? Parlamentként jelzést kell küldenünk, hogy a fontos kérdésekre odafigyelünk, amelyek ahhoz szükségeltetnek, hogy az európai paraszgazdáknak jó jövője legyen, és amikor a jogalkotási javaslatok meglesznek, akkor felkérem önt, biztos úr, arra, hogy működjön velünk egy, ö, együtt, hogy jó célra jussunk, eredményes munkát tudjunk végezni. Remélem, hogy nagyobb támogatást kapunk öntől, és akkor mi is tudjuk biztosítani a mi részünkről a támogatást. Köszönjük szépen, jelentéstévő úr, és most ö, ö, berekeztem a vitát a közös agrárpolitika tárgyában nagy fontosságú kérdés a szavazásra holnap